felléphessenek a megkülönböztetés ellen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, Hédegár biztos asszony. Hat állásolást nyújtottak be, a hat frakció, ECR, Népártiak, zöldek, liberálisok, szociáldemokraták. Ezzel lezárom. Most pedig a szavazás majd a vitát követi. Most Fehér Oroszországban a szólásszabadságról lesz szó, Andrzej Pocsobut ügyére fogunk kitérni, Kacsmerek úr lesz, aki bevezet bennünket ebbe a témába. Przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy Andrzej Pocsobut ügye az Európai Parlament elé kerül. Az esete nagyon jól megvilágítja, hogy milyen a sajtószabadság helyzete Fehér Oroszországban, illetve hogy sajnos még mindig nincs sajtószabadság. Ez eh, az ügy politikai természetű. Fehér Oroszországban a szabályok lehetővé teszik még mindig azt, hogy elnyomják a sajtószabadságot, és eh, a mi állásfoglalásunkkal pedig eh, ez ellen fordulunk. Fehér Oroszországban vannak olyan bátor emberek, mint Andrzej Potrebut, aki börtönbüntetést is kockáztatott azért, hogy fellépjen a szólásszabadságért. Ő a véleményének rabja. Véleményem szerint mindenképpen fel kell lépnünk szabadon engedés érdekében. Köszönöm. Kacsmarek kolléga, Lunacek kolléganő következik egy percre. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mi is pozitívan meglepődtünk, hogy múlt szombaton szabadon engedett Andrzej Pocsobutot, de ahogy az előttem szóló mondta, nem lehetünk elégedettek az emberi jogok helyzetével és a szólásszabadsággal. De nagyon sok ellenzékit, nagyon sok jogást elnyomnak Fehér Oroszországban. Számos alkalommal kritizáltuk Lukashenko elnököt, nagyon közel áll a diktatúrához, igazából az utolsó európai diktatúra. Éppen ezért az Európai Parlament egységes a szólásszabadság korlátozása elleni fellépésben. Állásfoglalásukban azt követeljük a fehér orosz hatóságoktól, hogy minden elnyomási formát azonnal szüntessenek be, újságírók, személyiségek, bármilyen aktivista ellen. És mindenkit engedjenek szabadon, aki politikai fogoly. Ez Európa. És Fehér Oroszország pedig Európa része, különben nincs helye itt. Köszönöm. Lunacek kolléganő, most két percre Sáke kolléganő. Thank you, President, Commissioner, colleague. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr azt mondjának, annak ellenére, hogy kiszabadult mm, Pocsogót úr mégis rágalmazással vádolják, ez, hogy azt mondják, hogy ez újságírói tevékenysége és kisebbségi, lengyel kisebbségi hovatartozása miatt néz szembe ezekkel. Az emberi aktivisták, emberi aktivisták, a civil szervezetek, újságírók, általában a fehér oroszországi állampolgárok helyzete romlik. A szólásszabadság, az online, internetes szólásszabadság valóban nagy nyomásnak van kitéve sajnálatos módon. Ez hogy is történik? EU alapú cégek segítségével, amelyek e, Fehér Oroszországba olyan technológiát exportálnak, amely segítségével el lehet nyomni az emberi jogokat. Az európai technológiákkal nem szabadna tovább hozzájárulni az európai utolsó európai diktatúra fennmaradásához. Minél előbb demokráciával kell átalakítanunk. Az EU-nak világos üzenetet kell közvetíteni a fehér oroszországi hatóságok ellen, szemben nem kívánjuk őket látni Brüsszelben, a keleti partnerségi találkozón. Nagyon fontos, hogy megfelelő feltételeket szabjunk, a fehér orosz hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat és jogállamiságot. A prágai 2009-es tavaszi keleti csúcs találkozón erre vállaltak kötelezettséget. Ugyanakkor fel kell e, lépnünk, és meg kell erősítenünk az együttműködést a belorusz fehér, e, belorusz civil társadalommal. Ami a a gyülekezési szabadság, a szólásszabadságra vonatkozó korlátozásokat illeti, ezeket fel kell oldani. A demokrácia alapelemei, legalapvetőbb jogai lábbal kerültek tiprásra. Nincs szólásszabadság, gyülekezési szabadság. Lehet, hogy további szankciókat kell bevezetni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az EU szankciókat végre is hajtják, ne csak a papíron legyenek, hanem a valóságban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Répó kolléga, másfél percre. Puhemies. Tisztelt elnök úr, Andrzej Pocsobut, lengyel származású belorusz újságíró és emberi jogi aktivista börtönbe került politikai okok miatt. Fehér Oroszországban elég gyakran kerülnek újságírók börtönbe, amikor Alexander Lukashenko elnököt kritikus hangokkal illetik. Tehát így ott a tollnak nagyon nagy hatalma van. És az ember véleménye miatt több évre börtönbe kerülhet, hogyha úgy gondolják, hogy az elnök becsületét sérti. Lukashenko elnök egójának a gyengeségéről tanúskodik ez, semmi másról. És tudja, hogy a rém uralma végét jelenti az, hogyha egyre több bátor újságíró ír ellenne. Hihetetlenül jó hír az, hogy szabadon engedték az újságírót, és ez annak a nagy népszerűségnek köszönhető, amit az internet tesz lehetővé. Ezen kívül az Amnesty International és az Európai Parlament is mindent megtett annak érdekében, hogy szabadon engedjék. Azon kívül még a belorusz börtöntornyokból még több újságírót kellene szabadon engedni, hiszen ott is biztosítani kell az általános emberi jogokat. A belorusz alkotmány 34-es cikke is garantálja ezt a fehér orosz helyzet miatt ne hívjuk meg őket a keleti partnerség ülésére. Köszönöm. Köszönöm, Repo kolléga. Mástyálka kolléga. Következik egy percre. Nem Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik ma kiálltak azok mellett, akik igazságtalanul kerültek börtönbe azért, mert kifejezték véleményüket. Mindenkit meg kell védeni, óvni. De hát kicsit szelektívek vagyunk. Azt hiszem, hogy a szelektivitásunk az nem az idő hiányának köszönhető. Szerintem Szerintem nem szabad ennyire szelektívnak lenni. Az államközi konfliktusokat nem szabad ezáltal szétanunk, Nem szabad további eszkalációhoz vezetni. Én attól félek, hogy van egy Julian Assange például. Nem gondoljuk azt, hogy az, aki, polit, aki koszos, mocskos politikai titkokat vetett fel, azt nem kellene megvédeni? Köszönöm szépen, Masztága kolléga. Az utolsó szerző, társ, Posszett úr. Masszát úr, elfogad egy kék kártyát Posszett úrtól? Posszett úr, tessék! Azt szeretném tisztelt Mastálka kollégától kérni, a fehér orosz nagykövet Prágában Klaus államelnököt megdicsérte konstruktív viselkedését Fejrózországgal szemben, és szerettem volna Most Mastercard kollégától megkérdezni, mi a véleménye erről az értékelésről. Mastercard kolléga. Köszönöm szépen. Én nem vagyok az államelnök sajtószóvivője. Köszönöm szépen, Maszálka úr, most pedig utolsó szerző társ Migalski úr. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Sáke asszonynak igaza volt, amikor elmondta, hogy Pocsobut urat nem mentették fel, csak szabadon engedték, legalábbis szabadlábon védekezhet a bírósági eljárás során. Még így is 7 év börtönbüntetés vár rá. Repó úrnak is igaza volt, amikor azt mondta, hogy 13 más személy is van még, aki megpróbált szembeszállni ezzel az utolsó európai diktatúrával. Miért van börtönben Pocsobot? Azért, mert lengyel, azért, mert ellenzék, és azért, mert újságíró. Egy bátor ember, bátor újságíró, egy bátor ellenzéki vetor lengyel, ez túl sok volt már Lukasenkónak. Pocsobutnak mi a bűne? Az a bűne, hogy helyesen cselekedett. A kérdés azonban nem ez. A kérdés az, hogy mi eleget teszünk-e. Mert mindig lesz ebben a házban olyan személy vagy olyan frakció, amely nem tudja mindig tartani magát a politikai állásponthoz. A vízes madzag és a bunkósbot párosból el kell döntenünk, hogy mikor melyiket alkalmazzuk. A baj az, hogy újra és újra kudarcot vallunk, nem tudunk következetesek lenni a fehér oroszokkal. Köszönöm, Migalszki úr. Most Szilvesztris úr kezdi a frakciók nevében a felszólalásokat. Köszönöm, elnök úr. Amikor legutóbb kritizáltuk a sajtószabadság és a szólásszabadság hiányát Fehér Oroszországban, akkor is emlékeztetünk arra, hogy szomszédsági kapcsolatban állunk. De most Andrzej Pocsobut újságírót letartóztatták, és pedig öt év börtön kockáztat, mert kritizálta Lukasenko elnököt. Nem ez az első alkalom, hogy börtönben volt hasonló okok miatt. Már korábban is többször elítélték azért, mert azt merte, hogy kritizálta az elnököt az újságban. Tehát Fehér Oroszországban igen korlátozottak a kritika eszközei. Demonstrációk részvevőit is börtönbe vetették, hallottunk kínzásokról, zaklatásokról. Ezen kívül gyakran megtagadják az orvosi kezelést a bántalmazottaktól. Követeljük Fehér Oroszországtól, hogy azonnal szüntesse be ezeket a cselekményeket, és utána gondolkozzunk el, hogy milyen kezdeményezéseket tegyünk. Köszönöm. Szilvesztri. Most Géringerde Odenberg kolléganő következik. Köszönöm, Fehér Oroszországban cenzurázzák a médiát, és nem létezik a szólásszabadság. 2008 óta hatályban van egy törvény, amely megengedi az ilyen jellegű gyakorlatot. 2011 óta 95 újságírót tartanak börtönben, és 13 tartottak le, és 13 még mindig börtönben van. Andrzej Pocsobutot is letartóztatták, aki a fehér oroszországi lengyel unió elnöke. Azzal vádolják, hogy rágalmazta Lukasenko elnököt. Igazából, hogy ideiglenesen szabadon engedték, nem jelenti azt, hogy a vádakat ejtették volna. A fehér orosz hatóságok keményen fellépnek minden kritika ellen. Azonban úgy tűnik, hogy a saját alkotmányuk 24. cikét lassan tisztelni kezdik. Köszönöm. Géringer de Odenberg kolléganő, Tenok kolléga következik. Elnök úr, Andrzej Pocsobut, aki a lengyel kisebbség tagja Belarusban, jól mutatja, hogy a Minszki rezsim mennyire paranoid a KGB zárta be, és állítólag Lukashenko úrra becsmérelte egy újságcikkben. Az Európai Unióban a kormány kritikája teljesen normális és elfogadott része demokratikus folyamatoknak. Ugyanakkor Belarusban ez a szólás szabadság nem működik, oda vezetett, hogy Pocsobut felfüggesztett börtönbüntetést kapott, illetve házi őrizetben kell védekezni. A Lukashenko diktatúra alatt a bíróság nem független, az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Az uniós szankciókat meg kell tenni, egész addig, amíg Lukasenko le nem mond, és demokratikusan nem döntenek a jövőbeli fehér orosz kormányról. Nincs arra szükségünk, hogy egy újabb Kuba itt legyen Európában. Köszönöm szépen, Tának úr, most pedig Murphy kolléga egy percre. Köszönöm, elnök úr, annak érdekében, hogy ma, továbbra is magázra adja a hatalmat, brutális elnyomáshoz e, folyamodik az ellenzékiekkel szemben, a kritikus újságírókkal szemben, a kisebbségekkel szemben, az emberi jogi aktivistákkal szemben, illetve a független szakszervezetekkel szemben. Az Pialecki, az emberjogi központ vezetőjének a letartóztatása jó példája ennek az elnyomásnak. szabadon kell bocsájtani azonnal minden más tartottat, aki ellenzéki eh, sége miatt került börtönbe. Azonnali moratóriumot kell követelni a halálbüntetéssel szemben, illetve a halálbüntetés eltörlését. A szakszervezetekkel szolidaritást kell vállalni, annak érdekében, hogy a fehér orosz munkásokat tengetsük, a, valóban eh, a aktív civil társadalmat kell kiépíteni egy demokratikus gazdaság és társadalom kiépítése kell, hogy cél legyen, hogy ne csak egy kis politikai gazdasági elit tartsa kezében az ország egészét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Melfe kolléga. Most pedig Páska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A világon gyakran fordul elő, hogy az uralkodók, akiket nem támogatta lakosság, lehetőséget keresnek arra, hogy hatalmon maradjanak. Minél inkább szeretné a lakosság, ha az uralkodó elmenne, annál jobban bekeményít az uralkodó, mármint a közvéleménye szemben. Újságírók, kritikus állampolgárok az első áldozatai az elnyomásnak, gyakran azok nevében szólnak, akik politikai változást akarnak. A kormány nyugtalan a oroszországi közelgő parlamenti választások miatt, mert a közvélemény egyre inkább szeretne eltávolodni a jelenlegi kormánytól. Lukashenko hű, munkatársai díjazásban is dicséretben részesülnek, és attól félnek persze, hogy majd meg fosztják őket előnyeiktől. Visszaélnek a büntetőjoggal, megfélemlítik az újságírókat, a politikai ellenzőket. A keleti partnerségi államok külügyminiszteri találkozója Brüsszelben nagyon jó alkalom arra, hogy a Fehér Oroszország kormánynak megmondjuk, hogy ez elfogadhatatlan viselkedés. Köszönöm szépen, Peska kolléga. Most pedig az egyéni hozzászólók. Jakonszári. Köszönöm a szót. Számos alkalommal találkoztam eh, fehér orosz politikai foglyokkal, újságírókkal is, így eh, Pocsovszki úrral is, ezen kívül más aktivistákkal, akik közül sokan börtönben vannak. Európában nem szabadna politikai foglyoknak lennie. Európa szívében nem lehetne emberi jogokat ilyen masszívan megsérteni. Az Európai Unió tevékenységének aktívabbnak kellene lennie, következetesebbnek minden szinten. Roppant fontos most, amikor a külügyminiszterek konferenciájára készülünk, ahol mindenképpen napirendre kell tűzni az emberi jogok megsértését. Ez elkerülhetetlen. És sokkal inkább kellene azokat a fiatal diákokat támogatni, akik máshol szeretnének Európában tanulni, hogy ők legyenek az új aktivisták. Köszönöm, Szári asszony. Most áttérünk a spontán felszólalásokra, és sokkal többen jelentkeztek, mint ahányat megengedhetek, azoknak adtam most szót, akik az előbb nem jutottak szóhoz. Most Patasjevics kolléga kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy héttel ezelőtt, amikor állásfoglalás indítványukat benyújtottuk, Pocsobó túr még börtönben van. Most már szabad lábra. Szabad lábon van. Szeretnék pár szót szólni Andrzej Pocsobútról, akit személyesen is van szerencsém ismerni. Meglátogatott engem egyszer Lengyelországban. Meg kérdőjelezhetetlen az ő emberi eh, nagysága. Valóban valóban irigylésre méltó alak. Adam Michnikre emlékeztetnék mindenkit itt, aki a Ugyan, ugyanaz a helyzet most Belarusban, mint volt a kommun, mint ahogy, ahogy a kommunizmus elvesztette a harcot Adam Michnikkel szemben, tehát ne üldözzék tovább az ellenzéket. Ezt kérem, ezt követelem Fehér Orosz országtól. Kollégi Potasjevic. Ez... Köszönöm szépen. Potasjevic úr. Bisek. Bardzo panie przewodniczący. Są tacy, którzy mówią... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Vannak akik azt mondják, hogy na hát már megint egy állásfoglalás indítvány Belarusra. Semmi értelme Lukasenkót nem foglalkoztatja ez. De lehet, lehet, hogy mégis ezek az jelek, amelyeket Minsk felé küldünk, ezek nem találnak teljesen süket fülekre. Szerintem Lukasenko körül van egy olyan kör, emberek egy olyan csoportja, akik akik bizony eh, lecsapnak a az ellenzékiekre kirúgnak az egyetemről diákokat, vagy az állásukból eh, ellenzéki hangot megütőket. Nekünk azonban nem szabad megfeledkezni ezen emberekről, nem szabad eh, azt hagyni, hogy a spanyol tengerparton nyaraljanak, vagy a Svájcban sieljenek ezek a fehér oroszok, hiszen így kikényszeríthetjük egyszer majd a demokratikus választásokat Belarusban. Eszállja a kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Fehér Oroszország mindig felkerül a napi rendre, itt, amikor emberi jogi, sürgősségi ügyekről beszélünk. Fehér Oroszország háborút folytat a saját állampolgárai ellen, a saját újságjai ellen is. Az újságíró, akiről itt szó van, már többször szót kapott és kritikusan nyilatkozott, mégis az a tény, hogy feladották a börtönműtetést, persze jó hír, de nem először jár börtönben állítólagos elnök rágalmazásért, becsmélését. Van ö, több számos más politikai ö, fogvatartott, erőszakosan, bánt, brutálisan bántak ezzel az egyik fogolyjal, és én a biztos asszonyhoz szeretnék fordulni, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy kiszabadulhassanak a politikai foglyok. Köszönöm szépen, ez a kolléganő. Obamájár kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ándzsé Pocspot újságíróval kapcsolatban felmerül persze a sajtószabadság kérdése. A sajtószabadsága negyedik hatalmi ág, nagyon fontos építő eleme minden demokráciának. Meddig lehet menni? Na most hát nem tudom, hogy a, az ócsárolás, vagy a becsmérelés, az beletartozik ebbe a szabadságba. Ez egy nagyon nehézkes folyamat. A kérdés az, hogy mit lehet esetleg túlzott büntetésnek nevezni. Néhány európai politikus Hát ugye Pocsopót, fehér orosz állampolgár ott él és dolgozik, és Európában azt hiszem nagyon érzékenyen kell bánni egy szomszédos állam belpolitikájába történő beavatkozással. Um, nem biztos, hogy jó kizárni mm, európai testületekből, konferenciából. Ezt ma ugye javasolták, ugye a külügyminiszteri találkozóból zárják ki. Most a keleti partnerség nagyon széles körű. Azt hiszem, hogy van olyan keleti partnerünk, akinél elfogadunk néhány dolgot. Migánszki kollégától elfogad el kék kártyát, tisztelt Oklamájar úr. Köszönöm szépen. Nagyon rövid kérdés, ha megengedi. Nem értettem, hogy ön támogatja-e pocsopót bebörtönzését, hogy ellene van, vagy szerinte, ön szerint ez félrosszabb belügye, és ne foglalkozunk vele, vagy mi, a mi feladatunk, hogy tegyünk valamit. Hát ugye önt azért fizetik, hogy a Pocsobut úrhoz hasonló emberékét kiálljon. Köszönöm szépen, Mikászki úr, Obermeyer, Obermeyer úr. Köszönöm szépen, Mikászki kollég a kérdést, lehetőséget ad arra, hogy kicsit pontosabban ismertessem az álláspontomat. Egy percben nem tehettem meg természetesen. Ez egy olyan ügy, amely az Európai Parlamenti képviselők számára is fejtörést okoz. Miről is van szó? Nagyon fontos a kiegyenlítettség, az egyensúly. Hogyan mérjük, milyen mércével mérjük az emberi jogok megsértését? Vannak nagyobb, fontosabb országok, mint Fehéroszország, mint ott kicsit türelmesebbek lennénk. Én azt gondolom, hogy természetesen Fehér Oroszországot támogatni kell, a demokráciához való vezető nehéz, út, nehéz úton, de ne felejtjük el, nyilván gondoskodunk kell azok az emberek, akik veszélynek vannak kitéve, de hát érzékenyen kell ezt a kérdést kezelni. Köszönöm szépen, Obermeyer úr. Koleska Babinska aztán következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. A keleti partnerség témájában folytatott egyeztetések során a fehér orosz fél képviselője azt állítja, hogy Belarus szóval szemben nem fermódon viselkednek, hogy, hogy marginalizálják, miközben az antidemokratikus viselkedés, az emberek bebörtönzése elharapózik, és egész egyszerűen fittyet hány az általunk küldött jelzésekre, jelekre. Ezért a keleti partnerség külügyminisztereit arra szólítom fel, hogy e, lépjenek fel határozottabban, hiszen vegyék figyelembe, hogy e, hiába ködünk bármiféle jelzést, Belarus tovább folytatja az emberi jogok lábbal típrását. Meg kell értenie Minsknek egyszer mindenkorra, hogy mi mit üzenünk. Köszönöm. Kolarska Bobinska asszony, a KCTI. Végén pedig Thun und Hohenstein asszony. Köszönöm, elnök úr. Tegnap az aktát elutasítottuk, azért, mert bonyolult volt, hiányos dokumentum volt, és sokan úgy gondolják, hogy az internet szabadsága fenyegetés lehet, és nehéz lehet a döntés. Azonban olyan döntést tettünk, ahol a szabadság és a információ szabad áramlása számukra nagyon fontos dolog. Ugyan ezt követeljük a keleti szomszédunktól, Fehér Oroszországtól. Szégyen teljes, amit Európában hatóságok tesznek. Andrzej Pocsobut és más bátor személy pedig tiszteletünket érdemli, hogy felkelnek a szabadságért, hogy minden európai szervezet fejezi ki szolidaritását. Köszönöm, Tudunt Hohenstein asszony, ezzel lezárjuk a spontán felszólásokat. Végezetül pedig Hedegor asszonynak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeptember 23-án parlamenti választások lesznek Belarusban. Éppen ezért nagyon aktuális ez a vita, hiszen tudjuk, hogy a szólás, szabadság elengedhetetlen előfeltétele a szabad választási kampánynak ezért nagyon jókor küldi az Európai Parlament többsége ezt az üzenetet. Eston főképviselője asszony továbbra is ragadalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok, a jogállamiság és a demokratikus elvek megsértése tovább folytatódik Belarusban. Április óta, amikor prominens politikai fogvatartottak Pardanak a szabadon bocsájtották, nem volt azóta nem került sor hasonló szabadonbocsátásra, és a bebörtönzöttek jogait továbbra is erősen korlátozzák. Ehelyett az elmúlt hetekben újra intenzívebbé vált az elnyomó politika az ellenzéki hangokkal szemben, administratív bírságok és formájában. Főképviselő asszony ezért a múlt héten mély aggodalmáról értesítette minszket. azzal kapcsolatban, hogy a civil társadalom ellenzék és a független média képviselői továbbra is üldözik. A média szabadság eh, messze nem biztosított Belarusban, a független újságírókat a hatóságok gyakran üldözik. A főképviselő szóvivőjének eh, nyilatkozatában Andrzej Pocsobutra külön utalt, ma hallottuk, hogy pontosan mi történik vele, megint csak a becsületsértéssel vádolják. Pocsobut urat a hét elején szabadon bocsátották, ugyanakkor eh, a vádakat eddig nem ejtették. Újságírókkal szemben hasonló esetek előfoglalnak, Padlov Sziatlovot 15 nap administratív eh, fogvatartásra eh, ítélték, azért mert nyilvános helyen káromkodott. A szeptemberi parlamenti választások előtt a félelem hangulata uralkodik Minsk utcáin, a politikai véleménynyilvánítás szabadsága nem garantált, a tüntetésre nem adnak eh, jogot, és eh, az ellenzéki civil, civil szervezetek nem folytathatják munkájukat. Ezért a főképviselő asszony újra és újra arra szólítja fel a fehér hatóságokat, hogy a független médiát ne üldözzék sem a politikai ellenzéket, sem a civil szervezeteket, és a jelenlegi elnyomó politikáknak vessenek véget. a asszonynak és másoknak, akik azt várják, azt kérik, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyünk. Nos, vannak jó híreim, ma új fejleményekről számolhatok be. Az ENSZ emberjogi tanácsa a mai nap során elfogadott egy unió által támogatott Eh, állásfoglalást a belarusz eh, ember jogi helyzetről. 22 igen, 20 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellett. Ezen állásfoglalás arra szólítja fel a belarusz kormányt, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon és rehabilitálják a politikai fogvatartottakat, illetve az állásfoglalás egy külön előadót bíz meg, aki évente beszámol az emberjogi tanácsnak és az ENSZ közgyűlésnek a fehér orosz emberjogi helyzetről. Szerintem ez nagy sikere az Európai Uniónak. Sikerült több pozitív szavazatot és kevesebb negatív szavazatot elérnünk mint tavaly egy enyhébb javaslattal. Tehát komoly a helyzet, de azt hiszem, hogy végre jó hírről is beszámolhatok. Köszönöm, biztos asszony. Hat módosító indítvány került benyújtásra, ezzel lezárom a vitát, a következő vita után kerül sor a szavazásra.